Olbricht jelentés következik. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Lengyelország. Megnyitom a szavazást, népszerinti szavazás. Le Lezárom a szavazást, vagy mégsem. Jó, akkor még mindig lehet szavazni. Le vote est clos. Most zárom le a szavazást. Elfogadtuk. Oui, on envoie un technicien pour votre machine. Hogyha elrablott a készülék, akkor majd küldünk egy szerelőt. Hoffman jelentés következik. Szintén globalizációs alkalmazkodási alap, szintén év szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote. Avez-vous tous voté? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Plenkovics jelentés következik. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negrescu jelentés a következő, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Játenmáki jelentés. Név szerinti szavazás ez is. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Leichtfried jelentés következik. Egyes módosító, ki van mellette? Ellene. Ki Elfogadtuk. A tanácsi álláspontot így módosítottuk. Lamász jelentés következik. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A bizottsági javaslatról szavazunk mellette ki van. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk a teljes jogalkotási anyagról szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Felbabidegány jelentés következik. Egyes módosító, kész feltartása mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Bizottsági javaslatról szavazunk mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási állásfogás tervezetről szavazzunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Niriada jelentés következik. Egyes módosító. feltartása mellette. Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Most név szerinti szavazás következik az állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tarabella jelentés következik. Egyes módosító készfeltartással szavazunk mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Első bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerint, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. C'est adopté Elfogadtuk. Kettes bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük. Kérem szépen, legyenek szívesek. Tehát megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. C'est bon, le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Ugyanaz, ugyanaz a többség, mint az előbb, úgyhogy, be, úgyhogy elfogadtuk. Ötös bekezdés, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes bekezdés, név szerinti szavazás. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ki van készfeltartása ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 12-es, bekez, 12-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ugyanaz a többség, mint az előbb, úgyhogy azt hiszem elutasítottuk ellenőrizzük, jó. A 12-es bekezdés második részéről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Le Ikló. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as bekezdés első rész, mellette ki van. Ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. Második rész, mellette? ellene tartózkodók. Szeretném ezt ellenőrizni. 13-as bekezdés második részéről szavazunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Adopté. Elfogadtuk. 14-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyit, megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom a szavazást. C'est adopté. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 20-as bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk. A 20-as bekezdés második részéről szavazunk. Le vote Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 21-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 24-es bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, talán elfogadtuk, de jobb lenne, ha ellenőriznénk. Megnyitom a szavazást. 25-ös második részéről szavazunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosító mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. 4-es módosító mellette. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 27-es bekezdésről név szerint fogunk szavazni. Mellett, ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 28-as bekezdés következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32-es bekezdés, név szerinti szavazás. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik, 41-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. C'est adopté. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16-os módosító következik, 16-os bekezdés következik. Módosító, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva áttérünk a 12-es, 17-es módosítókra név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Passons au vote sur l'amendement 6. Áttérünk a hatos módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, még egyszer emelje fel a kezét, aki támogatja a hatos módosítót. Ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 44-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Entrünk a 11-es módosítóra, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Je demande une minute. L'amendement a été rejeté. Donc... Pardonnez-moi, il faut voter effectivement le paragraphe 45. Veuillez m'excuser. Elnézést, a 45-ösről kell először szavaznunk, első rész Név szerint is szavazás, megnyitom a szavazást. Jó. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46-os bekezdés, még mindig név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Név szerinti szavazás a 40 9-esről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Le vote. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as módosító és a 13-as módosító, ezek azonosak. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es és 14-es módosítók, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. E preambulum bekezdés készfeltartással mellette ellene. Kitartózkodik, elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, i preambulum bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, Elpreambulom bekezdés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva Q preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva elpreambuló bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Húszás mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Az AE preambuló bekezdésről megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok Tarabella úrnak. Nous passons Nous allons passer euh, au vote Nous allons passer au vote sur... Átérünk Messerschmitt úr jelentésére. Az EU éves versenypolitikáról szóló jelentés, kettes bekezdés, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, úgy érzem. Harmadik rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész, harmadik bekezés. Első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 9-es bekezdés, két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös módosító. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva név szerinti szavazás, 18-as bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es bekezdés készfeltartással mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ha szeretnék. Megnyitom a név szerinti szavazást a 40-es bekezdésről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 52-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 62-es bekezdésről mellette ki van az első résznek ellene, tartózkodás, elfogad a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás a 85-ös bekezdésre, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Megnyitom a szavazást a 85-ös bekezdésről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Megnyitom a szavazást a 85-ös bekezdésről, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 90-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 95-ös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. Hetes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 109-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 117-es két részben első rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. B. Preambulum bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodás a Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Három, hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, négyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig az állásfoglási indítványról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És az utolsó jelentésről szavazunk. Itt Zalva Bidegán úr jelentéséről van szó. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, név szerint szavazunk az állásfoglás indítványról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm szépen az együttműködésük.